hogy lehet legjobban kihasználni a kohéziós alapok és a Horizont 2020-as stratégia szinergiája. Ezen kívül az interparlamentáris üléseket novemberben a nemzeti parlamentekkel a revg ben a jövőbeni kohéziós politika kihívásai címmel fogjuk megszervezni. Három perc múlva pedig szavazunk. Remélem, hogy mindenki itt lesz majd mindjárt megnézem, hogy szavazatképesek vagyunk-e. I think EPP is in difficult position. Azt hiszem, hogy a néppártnak nehéz a dolga, mivel hogy nincsenek itt. Lambert. to make it even better, Lambert. Lambert. Lambert is elfelejtette a kártyát. Ő is elmegy. so I'm not going to be helped. Ah, what happens here? Francis? I can do it alone, but... No, no, no. no?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 How far you would have to run? Milyen messze kell menned, Lambert? Akkor inkább nem. I, I would like to... I would like to start the vote. Szeretném megkezdeni a szavazást.

Now we can start. <laughs> now they will discover they have no cards. Can, we, <coughs> can I just ask you... Megkérnék mindenkit, hogy ellenőrizze, hogy jó kártyát használ le, és hogy működik-e a szavazógép. What? I think Miguel is not yet in place. Azt hiszem, hogy még nem mindenki érkezett meg. Kedves kollégák, megnyitom a szavazást, de csak ellenőrző szavazás. Megnyitom a szavazást, kérem mindenki használja a kártyáját. Van Nistelrooy úr. Csak most arra. Ez az egyetlen alkalom. Ott hagytam a kártyámat, visszafussak érte? Nem, nyújtsa föl mindig a kezét. Miguel, ti meg Lambert kövessétek. Akkor elkezdhetnénk? Elkezdjük. Luis Paulo Alves jelentés. Nem? Ott sem működik a kártya? Akkor... So we will, we will look. A ver, Your card is not working either.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 hagy javasoljam azt, hogyha valakinek nem működik a kártyája, próbáljon meg egy másik gépet. You, you are very difficult today. Can everybody be just silent and we start voting? Akkor kezdjük el a szavazás. Luis Alves jelentés, egyes kompromisszum mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum második oldalon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. számomra ismeretlen okoknál fogva 59-es módosító az utolsó oldalon, a hetes oldalon. 59-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Akkor a teljes véleményről szavazunk, elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Uh, two people plus in favor, okay. Mhm. So we have 35 in favor. Tehát 35-en mellette, négyen ellene letudtuk ezt a jelentést. Gratulálok. So now we go to point 11. Uh... Rika Pakarinen jelentése a minőség irányelvről. Az üzemanyagokat illetően 42-es módosítóval kezdjük. Ki ellenzi a szóbeli módosítót? Ha senki, akkor szavazunk a 42-es módosítóról. Ki támogatja? Ki van ellene? Elektronikus szavazás a 42-esre megnyitom a szavazást. Lezárom. 18-an mellette, 20, 20 ellene. Rossz, te is ellene vagy? Jó, akkor 21-en ellene, úgyhogy elutasítottuk. 41-es mellett. Ellen. Azt hiszem elutasítottuk, de elektronikusan ellenőrizzük 41-es. Megnyitom, lezárom és elutasítottuk nagy többséggel, 43-as mellett. Ellen. Szerintem ugyanannyian vannak ellene, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. 44-es szóbeli. Ki van a szóbeli ellen? senki, akkor szavazunk róla. Mellette ellene elektronikus Szerintem kicsi az eltérés az igen és a nem között. Lezárom a szavazást. Elutasítotok. 22-16-hoz. 9-es mellett Ellen tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 11 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 45 szóbeli, ki ellenzi, senki, szavazunk 45-ös mellett, ellen, elektronikus 45-ös. Megnyitom. Lezárom elutasítottuk 23-16-hoz. 12-es mellett mellett, még mindig mellette. Ellene? Szerintem elfogadtuk, de elektronikus a 12-esre. The vote is closed and it is rejected 21 to 16. Lezárom, elutasítottuk. 46-os mellett ellen, azt hiszem elutasítottuk. Igen. Egyes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 14-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések 22-es mellett ellen tartózkodás E, nem, 22-es elektronikusan megnyitom a szavazást a 22-esről. Lezárom. Elutasítottuk. 26 a 13-hoz. Egyet módosító. Mellett. Ellen. Elektronikus az első módosítóra. Megnyitom. Lezárom Rosa ellene, tehát 18 a 20-hoz elutasítottuk. 23-as mellett ellen, Az előző szavazást már lezártuk, de rossz nélkül is elutasítottuk. 23-as mellett ellen elektronikus a 23-asra. Lezárom. Elfogad. Rosa Lamer mellette. Jó, 22 18 ezer elfogadtuk. 24-es részenkénti szavazás első rész ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellen tartózkodás, második részt elektronikusan, tehát 24-es második részt Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Hármas kompromisszum, részenkénti szavazás első rész mellett, ellen tartuk második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett ellen elfogadtuk a négyes kompromisszumot? Nem tudom, azt hiszem elfogadtuk. 29 mellette? Ötös kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum elektronikus. Nem tudom, tudnának szólni a bizottságnak, hogy a napi rendi pontot korábban fogjuk kezdeni? mint vártuk. Mert gyorsan lezárjuk a szavazást. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Ki akarta ezt ellenőrizni? Hát soha nagy többséggel elfogadtuk. A négyen, az a négy, aki ellene van. Az előzőt akarja ellenőrizni. Hát arról már lekéstek. De rendben, 31-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Konstance, 6-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 33-as szóbeli módosító Ellenzi valaki? Nem. Akkor szavazunk. 33-as mellett. tartózkodás elfogadtuk. 6-os módosító mellett. A hatos módosító elektronikus. Az a benyomásom, hogy a koordinátorok ma valahogy nem jól vezénylik ezt az egészet. Elutasítottuk. 34-es mellett ellen tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de elektronikus a 34-esre. Lezárom, elutasítottuk. 7-es módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellett ellen. Szerintem elfogadtuk, de elektronikus. Elektronikus a 35-ösre. Elutasítottuk. 36 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 39-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, és elektronikus szavazás, a végső szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 34 emelete tehát nagy többséggel elfogadtuk. Most pedig öko-innováció, Jens Nilsson. Akkor egyes módosító mellett ellen elektronikus az egyesre. Megnyitom. Lezárom. elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellett, ellentartózkodás elfogadtuk, hármas mellett, <clears throat> ellen, hármasra elektronikus, megnyitom, lezárom, és elfogadtuk négyes módosító mellett, ellentartózkodás elfogadtuk ötös mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk hatos mellett, ellentartózkodás elutasítottuk hetes mellett, ellentartóz a hetesre. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as mellett, ellentartózkodás elfogadtuk, 9-es mellett, ellentartózkodás fogadtuk tízes mellett, tízes elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Rosszá, Lambert, mellette vagytok? Akkor 20 a 18-hoz elfogadtuk. Szerintem még már csak a végső szavazás van hátra. Most, most lesz a végső szavazás erre a jelentésre. Megnyitom a szavazást. Nem mindenki szavazott? Szavazott mindenki. Elfogadtuk majdnem egyöntetően. Most pedig Maria, esetleg a te napirendi pontodra rátérhetnénk. Josszif Tajrer úr. Kedves kollégák, egy percre kérem a figyelmüket. A 14-es pont következik, Maria Irogoyen Perez Európa újraiparosítása témájában, aki Mikael Toyrerrel, illetve Kadellivel együtt dolgoznak. Kérem, tájékoztassák őket, hogy itt vagyunk. Azt hiszem, hogy a szavazáson nem voltak itt. Josif itt van, tehát legalább egyikük megvan. Maria. Köszönöm szépen, jó reggelt mindenkinek. Egy eléggé súlyos gazdaság és pénzügyi helyzetben vagyunk, komoly kihívásokkal nézünk szembe globálisan, és erre tekintettel nagyon fontos, hogy Európa újra indítsa az ipari ágazatát, és konszolidáljuk a helyzetünket, például a gépjárműgyártás, a gyógyszeripar, a repülőgépgyártás területén, és az ipar egy alapvető lendületet adhat a gazdasági növekedésnek, fellendülésnek. Az ipar szenvedte meg leginkább a gazdasági válság következményeit, 10%-kal csökkent a termelés, és több millió állás szűnt meg, az ipar meggyengült, a szolgáltatások ezzel szemben nőnek. Az ipar a gazdas, GNP 17%-át képviseli, és a, üdvözöljük a bizottság azon javaslatát, hogy megerősítsük ezt a szektort, akár 20%-ra emelve az arányt a GDP-n belül bizonyos régiókra ez igen súlyos hatással van, különösen a versenyképesség és a termelékenység szempontjából. Mindezek javítása az általános közérzeten is javíthatna a jóléten, és elősegíthetné a szociális kohéziót. Tehát az újraiparosítást hatékony szakpolitikai eszközökkel és pénzügyi forrásokkal kell támogatni, és a kohéziós politika lehetne az egyik olyan politikai terület, ahol ezt az újraiparosítást fellendíthetnénk és szembenézhetnénk a fenntartható energiaforrások, a klímaváltozás és a természeti erőforrások szűkössége kapcsán is nagyon fontos az újraiparosítás szempontjából ezekben a régiókban, hogy szilárd szociális alapok támogatásával és szociális beruházásokkal is segítsük ezt a folyamatot, és a nemzeti reformprogramok is prioritást kell, hogy adjanak ennek a területnek, megfelelő stratégiákat kell elkészíteni, hogy a finanszírozáshoz hogy a finanszírozás rendelkezésre állhasson, és az oktatást, képzést is erősíteni kell, különös tekintettel, ami az administratív szempontokat illeti, illeti. Az adóterhet kell csökkenteni, és az infrastruktúrát is tovább fejleszteni, be kell vonni minél több érdekelt felett regionális és helyi szinten, meg kell erősíteni a KKV-kat, és mindemellett fenn kell tartani a K plusz F stratégiákat, és elsősorban gondolunk itt az intelligens technológiákra. Ez nagyon fontos, különösen a kohéziós politika jövőbeni finanszírozása szempontjából. Az ilyen intelligens stratégiák az adott régió komparatív előnyeit igyekeznek kihasználni, és segítik a régiókat, hogy a saját erőforrásaikat minél jobban kiaknázzák, és minél hatékonyabban felhasználják a rendelkezésre álló forrásokat. A támogatásokat is hatékonyabban kell felhasználni, így értve a hiteleket, a nem visszatérítendő támogatásokat, garanciákat és egyéb formákat, tehát ezeket hatékonyabban kell felhasználni, és ezáltal megfelelőbb finanszírozási lehetőségeket kínálni az egyes esetekben. Az állami és a magán beruházásokat erősíteni kell, olyan állami támogatási rendszert kell kialakítani, amely a növekedést segíti elő, és a szociális és gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe veszi. A véleménytervezetben számos egyéb szempontot felsorolok még, de mindannyian tudjuk, hogy a vélemények terjedelme korlátozott, itt például említem a fogyasztói bizalom erősítésének fontosságát, illetve a kohézió és az iparpolitika közötti szinergiát is, de sajnos a terjedelem itt véget ért. Holnap, június 21-én lesz a módosítók benyújtási határideje, és a szakbizottságon belül július 11-én, az ITRE pedig szeptember 19-én szavaz, és várhatóan az októberi plenáris elé kerül majd a véleménytervezet. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket, hozzászólásaikat. For EPP, Josip Matula. Josip Matulának adom meg a szót az EPP részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is egyetértek a kollégám által elmondottakkal. Európa újraiparosítása, a versenyképesség, a fenntarthatóság érdekében komoly kihívás, különösen a jelenlegi gazdasági válság közepette, amely sújtja az Európai Uniót. Az új iparstratégia arra adott reakció, hogy a növekedési és foglalkoztatási paktum a 2012-es júniusi csúcs döntés alapján működhessen. És az újraiparosítás a gazdasági növekedésnek a motorja lehet. Így tudunk kilábalni a gazdasági válságból. Ugyanakkor munkahelyeket is teremt, és a gazdasági fejlődést segíti. Az EU-nak továbbra is beruházásokat kell eszközölni a technológiába, mert a jövőt is elő kell készíteni a versenyképesség terén nem szabad, hogy csorbuljon a versenyképessége az uniónak. Az energiaárak, illetve az áramárak kedvezőbbé tétele és fontos az ipar számára, mert több mint 27%-kal nőtt az áramár az utóbbi 7 évben. És nagyon fontos az új beruházások ösztönzése, különösen a fenntarthatóságot szolgáló beruházásokért. Azután új innovatív ipari forradalomhoz vezető tevékenységek kellenek, intelligens termékek, 3D-s nyomtatás, környezetbarát gépjárművek és így tovább. Generikus technológiákra, nanotechnológiára, biotechnológiákra lesz szükség, és még egyebekre. Környezetbarát iparágokat kell kialakítani fenntartható nyersanyag felhasználással és közlekedéssel, szállítással arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a KKV-knak fontos szerepük lesz ebben. Mert a kilábalást ők segíthetik, ők alapozhatják meg. Köszönöm szépen a figyelmet, és aztán megalkotjuk majd a módosítóinkat a jelentés kapcsán. I don't see anybody. Úgy látom, hogy Toiler, illetve Karima képviselők nevében más nem akar hozzászólni, de Nikos a zöldek részéről megadom a szót. Köszönöm szépen. Tény az, hogy Európában csökkennek az ipari tevékenységek. Ennek nagyon sok oka van. Az egyik oka az nyilvánvalóan, hogy az ipar kitelepül Európából, mert kisebbek a költségek Európán kívül. Vannak olyan változások is, amelyek a környezeti változás miatt következnek be, és a harmadik oka az, hogy az állampolgároknak az értékei és a az elvárásai változnak. Ezért aztán európai szinten új stratégiára van szükségünk, annak érdekében, hogy munkahelyeket teremtsünk, és hogy a mai kornak a kihívásainak megfeleljünk. Az európai újraiparosításnak újításokat, innovációkat, zöld ökológiai újításokat kell bevezetniük, úgy kell átszervezni a gazdasági tevékenységeket, hogy ugyanakkor a környezetet is védeni kell. Nagyon sokszor az innovációkról már beszéltünk, az energiaköltségek nagyon nagy problémát jelentenek, vagy az, hogy egyszerűen nem akarnak beruházni az iparba az emberek. az ipar minél jobban védi a környezetet és a szociális struktúrát, annál jobban elfogadják az emberek az iparosítást. Nagyon jól tudják, hogy nem fogadják el az emberek azokat a beruházásokat, amelyek szennyezik a környezetet. Zöldebb beruházást szeretnének az emberek, környezet, barátabbat. Új mm, eszközeink vannak. A kék gazdaság például, ami azt jelenteni, hogy egy új stratégiát valósítunk meg Európában. Nyilván, hogy a beruházások és az ipar újraélesztése nagyon szorosan kötődik a munkahelyteremtéshez. Erre nagyon nagy hangsúlyt kell helyeznünk, annak érdekében, hogy az energia fel tudják venni a versenyt az iparágak. Nagyon gyakran nagy beruházásoknak, technológiai tőkeberuházásoknak vagyunk tanulni, de ugyanakkor a foglalkoztatás munkahelyteremtés nem játszik szerepet. Köszönöm szépen. Thank you very much, Sean Kelly. Köszönöm szépen, Sean Kelly. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólóknak is az elmondottakat létfontosságúnak tartom ezt a jelentést, illetve a benne megfogalmazott célokat, és Európa sikere szempontjából nagyon lényeges Európa. A versenyképességét, a verseny előnyét elveszítette. Úgy tudjuk ezt visszanyerni, hogy értelmes javaslatokat, beruházásokat foganatosítunk ennek érdekében, és hogyha ezt megtesszük a közférában, akkor a magánszféra is követni fogja a példát. Egyetértek, hogy iparosításra van szükség zöld technológiákkal, nagyobb szinergiákra és nagyobb támogatásokra is. Különösen az oktatási részre gondolok. Tehát a műszaki egyetemek különösen szorosabban össze kell, hogy kapcsolódjanak ezzel a trendeket jobban kell követniük, inkubációra van szükség, illetve kis induló cégek támogatására, mert a KKV-k teremtik a legtöbb munkahelyet, ahogyan elhangzott. És a szakbizottság részéről eh, hétfőn és kedden Berlinben én vezettem a delegációt, és gyakorlatias gyakorlati példákat láttunk egyetemeken, inkubációra, amelyekből KKV-k és növekedés lett és a szinergiák miatt, mivel itt gyakorlati szakpolitikákról van szó, az utóbbi években 468 vállalkozás jött létre ebben a keretben, és csak 10 ment közülük tönkre. Tehát a döntő többségük sikert értem. Hogyha megnézzük, hogy a siker hogyan valósulhat meg, hol vannak ezek a területek, ahol a siker elérhető, ahol kisebb a siker, azokat a példákat abba kell hagyni, és máshová kell csoportosítani a tevékenységeknek a fősodrát. Tehát ami Berlinben elérhető, az máshol is elérhető. Úgy gondolom, hogy az Uniónak pont ez az előnye. Tehát ezt én támogatom. Új munkahelyekre van szükség, növekedésre van szükség, és ez a dokumentum megalapozza mindezt. Köszönöm. Elnök? Igen, köszönöm. Más nem kért szót, de elnézést. Sánchez Schmidt képviselő. De először Manen, eh, Manescu képviselő asszony, aki Olgyik nevében is szól. Neki adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének. Nagyon fontos ez a jelentés. Nem csak manapság a válság miatt, hanem a jövő szempontjából is Európa gazdasági jövője szempontjából, versenyképessége szempontjából is az. Hogyha megnézzük az intézkedéseket, és azokat a lépéseket, amelyekkel elérhetjük a 2020-as célokat a növekedésben, az új munkahelyekben, illetve versenyképesség terén. Úgy gondolom, hogy ez a tagállamok részére jó intézkedéseket megfogalmazó dokumentum, és valóban érdemes is mögé tenni az erőfeszítéseket. Néhány eszköz, amely segíthet az új ipari fejlesztésben, ezek a pénzügyi eszközök a versenyképesség szolgálatában, és különösen az új pénzügyi eszközökre utalok, amelyeket az Európai Beruházási Bank támogathat, és a bizottság szintén, és a strukturális alapok forrásai aztán a kutatás, fejlesztés szintén hozzáadott értéket jelenthet. Az intelligens szakosodás ugyancsak a KKV-k határozott támogatására van szükség, Sean Kelly erre utalt, és a helyi, illetve regionális szint hatékonyabb koordinációja szintén segíthet a KKV-k, illetve a helyi vállalkozások, helyi és regionális tevékenységének az összehangolása hasznos, aztán az oktatás nem utolsó sorban, és a szakképzés, a kutatóközpontok jobb koordinációja a magánszektorral. Ugyancsak lényeges, hogy ez az intelligens szakosodás megvalósulhasson. A kutatások óriási lehetőségeket jelentenek a magánszektor számára, az ipar számára, és így tudunk új munkahelyeket teremteni. Ez a jelentés valóban fontos jelentés. És most az új csomag, az új programozási időszak szempontjából is nagyon eh, lényeges, hogy a szemünk előtt lebegjen ez, mert a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, a fenntartható munkahelyek célkitűzései így érhetők el. Én támogatom az előadót ebben a törekvésben. Marie Teres Sánchez smith Köszönöm szépen, elnök asszony. A magam részéről szintén köszönetet mondok Máriának a konkrét célok kitűzéséért, illetve a munkáért, és Európának valóban konkrét célokra, tevékenységekre van szüksége. És a májusban a plenárison megszavazott jelentéssel összhangban támogatom, hogy a versenyképességet, az ipari növekedést ez szolgálja. Az utóbbi néhány évben Európa negatív folyamatokat élt át, és 20%-ról 16%-ra ment le a 11%-os termelékenység csökkenés mellett az iparnak a részesedése 2008 és 2011 között és 80%-a származik az exportnak az iparból, és a hatékonyságnak a 95%-át testesíti meg. 60 és 200 ezer között van az így elérhető új munkahelyeknek a száma. És a szolgáltatásokat, és ez szolgálja ki. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy ne 27 nemzeti politika keretében működjön az ipar európai szinten. Valójában a helyi és a regionális szintet kell összehangolni. Nagyon fontos a határon átnyúló energiahatékonyság, és a foglalkoztatás határon átnyúló jelleg az információ eh, szolgáltatás, a képzések, szakképzés, illetve a területi tevékenységeknek az összehangolása. A kreatív és kulturális terület szerintem sajnálatos módon nem kap itt kellő hangsúlyt, hanem csak az újraiparosítás szerepel benne kiemeltként. A magam szakbizottsága felhívta erre a figyelmet, és 7 millió munkahely, 4 százaléka a bruttó nemzeti terméknek köthető a kulturális területhez. Tehát ezért is, mivel gyorsan fejlődő területről van szó, hangsúlyt kell, hogy kapjon. Aztán a fiatalok számára teremtendő munkahelyekre hívnám fel a figyelmet. Az iparosodással párhuzamosan a fiatalok képzését, szakképzését is szem előtt kell tartanunk, és közelíteni kell a végzettségek és az ipari kereslet, a munkaerőpiaci kereslet szempontjait. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Viktor Bostinár úr. Portul kollégiai uh, mele, doamna Irigoyen, este mai mult decât binevenit. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen segítünk a az asszonynak. Én azt hiszem, hogy most nem lehet a regionális dimenziót az újraiparosítás dimenziójától elválasztani, és azt is gondolom, hogy ki kell valahogy stratégiai szempontból bővítenünk a szemléletünket, hogy hogyan lehet újra iparosítani Európát. De ez nem egy akármilyen újraiparosítás kell, hogy legyen, hanem egy versenyképes ipar. Ezen kívül minden elemzés a válság utáni időszakban megállapítja azt, hogy azok az országok élték át legjobban a válságok, amelyek nagyon nagy termelékenységi rátát mutatnak. Tehát globális szinten itt Kínát említenem, Kína nagyon megszilárdította a piaci szerepét az egész világon, és a bilaterális szerződések segítségével is. Tehát egyre inkább kiemelkedik Kína szerepe. Aztán Európa. Az Európai Unióban Németország emelkedett ki, Németországot kevésbé érintette a válság, mint más országokat. És a kereskedelmi viszonyokat, illetően Kína és Németország között, én a 27 országról statisztikákat kértem le, hogy hogyan folytatunk kereskedelmet Kínával. Nagyon egyszerű dolgot lát az ember. Az egyetlen olyan állam, aki profitál ebből a Kínával kialakított kapcsolatból, és nem csak az árucikek kereskedelméből, hanem a szolgáltatások kereskedelméből is. Ez Németország 5 milliárd euró profitot termelnek. Aztán, ha például megnézzük Hollandiát, ott például 49 milliárd euró deficit keletkezett. És a többi országra is igaz -e. Tehát ez mit bizonyít számunkra? Ez azt bizonyítja számunkra, hogy az ipari politikának a stratégiája, ezt ö, figyelembe kell venni, és a sikertörténetekből tanulnunk kell, és ezeket alkalmazni kell a regionális politikában is. A kolléga, aki az általános rendeletet kidolgozta a visszatérítési feltételeket, vagy például a székhelyek áthelyezését 7 éven belül. Ezeket mind-mind figyelembe kell venni. Aztán második kérdés, mi történik Európával, és a regionális politika hol nem működik. A deindustrializáció, ez mindenütt tapasztalható. Ez igazán eh, nagyon zavaró jelentés. Ez nem csak Kelet-Európára eh, jellemző, hanem Nyugat-Európára is, hogy áttelepítek Kínába, Ázsiába. Tehát egyik oldalról hatalmas veszteségeket élünk meg, a versenyképesség visszaesett, másik oldalról pedig Két héttel ezelőtt láttuk éppen azt a fejlesztési politikák területén, hogy az újságírók között nagyon népszerű ez a téma, akik azt nyomozzák le, hogy hol vannak ezek a fekete lyukak, ahol az adók eltűnnek. Az adó paradicsom, az adó elkerülés, az adó csalás, ezek mind-mind megjelennek, és ez ahhoz vezet, hogy adódömping történik a tagállamok között. Tehát ez azt jelenti, hogy a tagállamok maguk önmagukkal is versenyeznek egymás között. Tehát nem elég, hogy az ipar leépül, még a 27 tagország versenyzik elmával, egymással is. Hát nyilvánvalóan, hogy így csökken a szerepünk. Akkor mit lehet tenni ilyen esetben? Üdvözlöm a kollégának a jelentését, az innováció, beruházások nagyon fontosak, de a tanácsnál többet kell tennünk. Beruházás, fejlesztés nagyon fontos. Valahogy pontosan mindig az ellenkezőjét mutatják annak a mutatók, ami a világon történik. Ha az Egyesült Államokban többet ruháznak el, Európában csökkennek a beruházások. Kína. 7 millió egyetemi diplomást bocsátottak ki a piacra. De el tudja képzelni, hogyha ezeknek a munkáját beszorozzuk számadatokkal, ha ezek az emberek a fejlesztésben találnak munkát, ez milyen gazdasági ellen, előnyt jelent. Aztán a KKV-kat valóban támogatni kell, a Small is Beautiful szlogenje kell, hogy érvényesüljön. De a KKV-k, amelyek napról napra alakulnak, egyik napról a másikra el is halhatnak, valahogy számukra partnerséget kell nyújtanunk a reálgazdaságban. Mert állandóan arról beszélünk, hogy nagyon jó a KKV-k tevékenysége, de ugyanakkor azt látjuk, hogy hatalmas cégek jönnek létre hatalmas fúziók. Mindig azt mondjuk, hogy small is beautiful, de ugyanakkor a valóság nem ez. Gigászi cégek jönnek létre Európában vagy az Egyesült Államokban. Aztán még egy dolgot szeretnék elmondani. Bele kellene gondolnunk a kohéziós politikában abba, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokkal hogyan járjunk el. Éppen most kötünk néhányat, de ugyanakkor, amikor rákérdezünk ezekre, a bizottság nem ad nekünk kézzelfogható információkat. Aztán az USA-val szabadkereskedelmi megállapodások, Kínával, vagy a globális gazdaságban más nagyon fontos szerződések. Hát kapjunk már tájékoztatást arról, hogy hol állnak a tárgyalások. Itt van a parlament, és nem tudunk semmit arról, hogy a tárgyalásokon mi folyik. Ezzel a saját gazdasági potenciálunkat gyengítjük. Én román vagyok, és egy olyan országból jövök, amelyet a szegénység nagyon sújt, és nagy mértékben deindustrializált. Nagyon nehéz felzárkóznunk a globális piachoz nagyon fontos, hogy ne csak a nis, a kis piaci helyzeteket használjuk ki, hanem globális szereplővé váljunk. A költségvetésünk nem nagyon segít ebben nekünk. A stratégiai tervek sem a regionális politikának ide kell törekednie, a nagy jövőképet kell kialakítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lambert. Néhány rövid megjegyzést szeretnék tenni. Nagyon érdekesnek tartottam a hollandokról elmondottakat, Boszináris úr, nem egészen értettem. A kiáltás sajnos a tolmácsok nem hallják mikrofon hiányában. Tehát a beruházásokra gondolt. Azt hittem, hogy az export mérlegről beszélt, mintha lassulnánk. Lehet, hogy ez abból fakad, hogy mi rendelkezünk Európa legnagyobb kikötőjével, és a kikötő rengeteg árut fogad, ott tárolják azokat, majd terjesztik egész Európában. Tehát mi rengeteget importálunk, de ez a németekhez, vagy más tagállamokba megy. Tehát nem feltétlenül Hollandia a végcél, úgyhogy kérem nézze meg, hogy mi van a háttérben. Én úgy látom, hogy nem csak az ipar szűnik meg, hanem egy olyan jelenségnek is a szemtanúi vagyunk, hogy a magas színvonalú ipar visszatér, és ezzel a az innovációs kapacitásunkat gyakorlatilag meg tudjuk őrizni. Beszélhetnék például a robotikáról. Magas színvonalú termékeket állítunk elő például a gépjárműipar számára, ezeket robotokkal állítjuk elő, és ezzel megteremtjük azt a lehetőséget is, hogy a termelést vagy megőrizzük, illetve vissza hozzuk a világ más részeiből. Tehát a statisztikának ez is része. A másik dolog, Matula úr már említette, meg kell említenünk az ilyen kulcsfontosságú technológiákat. A kutatásban vezetők vagyunk, az innovációban azonban, illetve azok gyakorlati átültetésében követők. Tehát új lépéseket teszünk, a nanotechnológia, a bio alapú gyártása, fotoelektronika területén. És vagy használjuk ezeket, vagy azzal a veszéllyel nézünk szembe, hogy ezek kivándorolnak Európából. Úgyhogy a jelentésben talán érdemes lenne utalni arra, amit De Jani előterjesztett nemrégiben. Egy olyan ipari megközelítést, ami mindenféleképpen tovább gondolásra érdekes. Ami pedig az ötös pontot illeti, nagyon öröm, örültem, hogy az intelligens specializációs stratégiát megemlítette, de általánosságban hiányolok egy dolgot, új kezdeményezések születnek a partnerségi megállapodások keretében az elkövetkezendő 7 évre, ugyanakkor viszont a régiók között nem látom a kapcsolatot, a tanulási kapacitást. A az új technológia európai technológia, és az európai hozzáadott érték esetleg nyomás alá helyeződik. Én nem régiben például Kínában meglátogattam egy informatikai állami vállalatot, és erre őtőlük hallottam azt, hogy Európa egy lapos hely. Ez alatt azt értették, hogy a 27 tagállam mindegyik eh, ki akar szakítani egy szeletet a tortából, ugyanakkor a torta, torta egészével nem eh, foglalkoznak. Tehát eh, ebből fakadóan nem valósulhat meg minden egyes tagállamban ugyanolyan szintű fejlett iparosítás. Ha megnézzük például a nanoelektronika szektort. Itt összesen négy-öt központ maradt, az összes többi pedig Ázsiába vándorolt. Éppen ezért tehát azt az üzenetet kéne közvetíteni a tagállamok felé, hogy döntsék el, történjenek beruházások bizonyos helyeken, akár KKV-k bevonásával, új vállalkozások indításával. Tehát a szövegben ezt is talán valahol fel kéne venni, a módosítók alapján majd ezeket én is igyekszem megtenni, de egyébként a szöveg kiváló. Köszönöm, és az utolsó hozzászóló, Maria. Ami a véleményt illetén üdvözlöm, és az összes megjegyzést is. Itt nem az ipar áthelyezéséről beszélünk, az egy másik történet. Nyilván sokkal többet kell tenni a vállalkozások érdekében, a szociális pillért is erősíteni kell, a vállalati társadalmi felelősségvállalást, a kutatást is támogatni kell, és meg kell nézni, hogy a versenyképesség képesség munkahelyeket, a növekedést és a teremtés leginkább lehetővé tévő nagy vállalatok hogyan működnek. Kulturális iparágakra is gondolnunk kell, ezek 4%-át adják a GDP-nek, tehát minden esetre én köszönöm mindenkinek a hozzászólását, és együtt majd remélem tovább tudjuk finomítani ezt a közös véleményt, és jó eredményt tudunk elérni. Elnézést kérek, nem néztem balra, pedig van valaki, aki bal oldalról még szeretett volna kommentálni, de kérem, hogy röviden tegyen meg ezt. Existovala ani definícia jeho potrieb. Ja poznám mnoho kvalitných eh, tímov v univerzitách, vo výskumných Sajnos nem hallunk semmiféle tolmácsolást lengyelről. Ktoré robili vynikajúcu prácu, ale neboli prepojené s priemyslom. To znamená, je to dôležité, aby sa prepojil priemysel... O, oh, pardon. Uh, bu, uh, budu říkat v inom jazyce. Môžu říkať? teďko? Most már hallanak? Jó. 2007 és 13 közötti időszakban a termelőiparokat nem támogatták a strukturális alapok, mert nem volt olyan politika, amely meghatározta volna az ágazat igényeit és használt. Tudom, hogy a tudományos életben nagyon sok csoport működik, de nincsen semmiféle kapcsolatuk az iparral. Ezért kell, hogy összekössük most, megteremtsük az összekötetést az ipar és a tudományos élet között. Nekem van egy csapatom regionális politikusként, amely pontosan ezen dolgozik. Úgy látom, hogy nagyon sok akadály áll ezelőtt a tevékenység előtt. Például A kutatási és ipari költségeket egy sor országban nem lehet üzleti költségként elszámolni. Ezért fontos, hogy a legjobban bevált gyakorlatokat összegyűjtsük és kihasználjuk. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ezt a pontot le is zárjuk, és most még egy döntést kell hoznunk, mégpedig a módosítók benyújtásával kapcsolatban. Nem valami optimista dolog ez. A, a jelentés időbeosztása úgy alakult, hogy csak, sajnos csak egy napot tudunk erre adni, tehát holnap délben jár le a módosítók benyújtásának határideje. Sajnos ezt kell mondanom, mert júliusban kell szavaznunk, tehát minden kollégát mobilizálnunk kell, aki módosítókat szeretne benyújtani. Köszönöm szépen. Az utolsó pont napirendi naparendünkön egy tanulmány, amelyet az Európai Bizottság Regionális és Városfejlesztési Politikai Bizottsága készített el, mégpedig arról, hogy az Európai Regionális Alap lakhatással kapcsolatos tevékenysége hogy járult hozzá különösen a külvárosi területeken a társadalmi integrációhoz. Csábrina Ricsevá asszony fog először szólni, utána pedig majd a szakértőknek adjuk át a szót. Tessék, asszonya, meg is adom önnek a szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy bemutathatom önöknek a tanulmányt, amelyet az Európai Parlament is kérésére a bizottság kérdé, készített el. Kucurino képviselő kérte pontosabban ezt a tanulmányt, és most a jelentés is elkészült, a jelentés végleges formája mára, mert arról szól ez a jelentés, hogy a lakhatással kapcsolatos lépések hogy hatottak a szociális társadalmi integrációra, főleg az olyan kerületekben, ahol kicsit nehezebb helyzet, nagyobb kihívásokkal küzdenek, a 2007-2013 közötti programozási időszakról volt szó, tehát először is egy politik, politika, szakpolitikai áttekintést készítettünk, utána pedig a különböző tagállamokban megtekintettünk különböző projekteket, eseteket. Ezekről visszajelzést kaptunk, és a legjobb gyakorlatokra fogunk koncentrálni. Úgy gondoljuk, hogy a az eredmények megtárgyalása, megvitatása után majd elosztjuk, szétosztjuk az eredményeket a résztvevőknek, az érdekelteknek, tehát a tagállamoknak és a városoknak, amelynek segítségével a következő időszakra vonatkozólag könnyebben el tudják készíteni a terveiket. Szeretném tehát először elmondani, hogy a részvétel feltételei milyenek voltak de csak azért, hogy megértsék, hogy milyen jogi keretek között tudtuk elvégezni, megtenni ezeket a lépéseket. Aztán pedig átadom majd a szót a szakértőknek. Nagyon behatárolt volt az elfogadhatóság, tehát csak az új tagállamok jöhettek szóba, akik 2004. május 1 léptek be, vagy utána. Utána még ezt a hatáskört kétszer, kétszer kibővítettük. 2009-ben a földrajzi lefedés, lefedettséget az energiahatékonyság és a megújuló energia használata szempontjából kiterjesztettük az összes tagállamra, és 2010-ben szintén történt egy bővítés, akkor, illetve az, akkortól minden marginalizált közösségre vonatkozhatott a résztvétel minden tagállamból. Tehát kicsit kibővítettük kétszer is más aspektusokkal ezt a tanulmányt, foglalkoztatási, társadalmi, sőt, akár még infrastruktúrába befektett beruházásbeli szempontokkal is, mert hogy csak így tudtunk hosszantartó hatást elérni. Az Európai Parlament ellátott minket anyagiakkal, és ezért ennek örülünk is, mert így nagyon hasznos hozzájárulással tudunk lenni a következő programozási időszakra. Most a financial engineering eszközökkel kapcsolatban történt egy változás, és ez azt jelentette, hogy az energiahatékonyságot a meglevő lakásokban, épületekben is támogathattuk. Tehát ennyit szerettem volna mondani a jogi keretekről. Az új programozási időszakra vonatkozólag azt tudom mondani, hogy még folynak a, erről a tárgyalások, de azt már tudjuk, hogy a lakhatással kapcsolatos lépések hogy illeszkednek majd be a következő programozási időszakban. De azt hiszem, hogy most át is adom a szót a két szakértőnek, John Dobnak és Jan Martin Devetnek, akik be fogják mutatni, milyen bizonyítékokkal rendelkezünk most, a kihívásokat hogyan kezelték, Történt-e javulás? Mit tanultunk ebből a munkából? Köszönöm. Köszönöm szépen. Két szakértőjük van. Az egyik Jan Martin, az Ecoris Brüsszel igazgatója, a másik pedig John Todd, az Ecoris nagy-britanniai székhelyéről. Nem tudom, hogy ki szól először hozzá. Tehát akkor Jan Martin, de vettél a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Megpróbálunk egy tanulmányt ismertetni, amelyet kedves kollégáink a London School of Economics és a Metropolitan Research Institute Budapesten állított össze. Amikor erről a témáról beszélünk, és ami eleve nagyon összetett, és látva, hogy hogy állt össze ez a prezentáció tegnap este, akkor azt gondoltam, hogy például kifizettem az energiaszámlámat online, és meg is állapítottam, hogy nem túl magas a számlám a bevételemhez képest. Lehet, hogy azt gondolják, hogy biztos gazdag vagyok, de nem erről van szó, hanem arról, hogy mivel egy viszonylag kisméretű apartmanban lakunk Brüsszelben, és ez jól szigetelt, It's exactly that, that there are... ezért kicsi az energiaszámlánk. És Európában nagyon sok ember küzd azzal, hogy az energiaszámláját hogyan fizessek, és nagyon sokan szegényetek el. Ez a projekt, amiről beszélünk, kicsit tovább tartott, mint egy év, az ERFA lakhatási projektjéről készült 2007 és 2013 között, és az volt a célja, hogy az érintetteket minden egyes szinten bevonjuk a regenerációs projektekbe, a rehabilitációba. Ez egy integrált megközelítést alkalmazott a tanulmány, és beazonosítottuk, hogy mik a hogy ez ilyen projekteknek, és milyen tanulságokat tudunk levonni. Alapvetően három nagy kérdést tettünk fel. Az első nagy kérdés, mennyire van arra bizonyítékunk, hogy a fenntartható urbánis rehabilitációhoz hozzájárul a lakhatási beruházás az ERFA részéről hogy vannak-e ilyen modellek egyáltalán, amiket az EU-ban használunk, hogyan lehet ezt mérni. Aztán az ERFA projektek az integrált feltartható fejlesztése hogyan birkoznak meg, és, ami nagyon fontos, hogy hogyan lehet azt megvalósítani, hogy energiás spóroljunk, és ugyanakkor a szociálisan érzékeny csoportokat célozzuk. A második nagy kérdés az az volt, hogy mik a fő kihívások, amikkel szembe találtuk magunkat a rehabilitációs programok keretében. Mik a nemzeti nehézségek, amikor ilyen programokat terveznek és végrehajtanak, és mik a technikai nehézségek. A harmadik nagy kérdés, milyen tanulságokat vonhatunk le és mik azok a tényezők, amik egy ilyen projektet sikeressé tehetnek az ERFA keretében adott lakhatási támogatásban. Hogyan is jártunk el? Nyilvánvalóan a szakirodalmat tanulmányoztuk, aztán a második fázisban tíz tanulmányt, végeztünk tíz külön tagállamban. Az egyik tagjuk most, taguk most említette, hogy a számadatok mögé kell látnunk. A tíz esetben egy hetet töltöttünk, helyben, meg voltuk az embereket, tényleg elmentünk azokba a lakásokba, a házakba, a tömbökbe, ahol laknak az emberek, és beszéltünk a lakosokkal és a lakókkal. Tehát tíz eset tanulmány. Mindegyik elég különböző. Az első oszlopban a földrajzi megoszlást illetően. Egyesült Királyság, Merseyside és Halton. Itt több körzetre pontottuk ezt a projektet. Egyébként ezt úgy neveztük el, hogy REACH, e R-E-E-C-H-val, és nyilvánvalóan nagyon megnéztük azt a témát például, hogy a szociális lakhatásnál mi a helyzet a főbérlőkkel, ami nagy probléma Nagy-Britániában. Következő, Németország. Például Chemnitzben voltunk, a Zonnenberg területen, ahol a szomszédsági együttműködést, ez az energiahatékosságot vizsgáltuk, aztán Észtország, Tallinn, a társadalmi szociális dimenzióra ö, koncentráltunk, a tanácsi lakásokra és ö, a árva gyerekek elhelyezésére, valamint az energiafelhatásra. Franciaországban, Quartier la Forêt, Cambréban 446 önkormányzati lakást vizsgáltunk meg, hogy mekkora az energiafelhasználásuk, hogyan javítható a lakók életminősége, és főleg a környéknek az imidzse. ország, az egész országot lefettük, tehát energiahatékonysági intézkedések eh, lakótömbökben, ez volt a tanulmány témája. Magyarországon, Közép-Magyarország, a 21. kerület Budapesten, Csepel, nagyon nagy lakhatási problémák voltak, ezek szociálisan nagyon érzékeny területek, és ez nagyon integrált megközelítés volt. Aztán Cseh köztársaság Most, a Csánov és a Stovki kerületek, 12 lakótömbet vizsgáltuk meg, Olaszország Piemont, itt az energiabizonyítványokat kellett újra megépíteni, és külön csoportokat emeltünk ki, például az egyedülálló szülőket. Litvánia teljes területet vettük le, és az úgynevezett Jessica Holding Fund felhasználását vizsgáltuk. Végül Lengyelország, Sierac városa, a piac téri területet vizsgáltuk meg. Tehát látják, hogy a földrajzi beavatkozás területei nagyon eltértek itt. Ahogy az igazgató asszony már említette, a jogi kontextus változott, és ezért észben kell tartanunk azt, hogy eleinte csak a, tizze, a hetes cikk második pontja szerint az új tagállamokra koncentráltunk, hiszen ők kaphattak támogatásokat az önkormányzati lakásokra, vagy a lakásos családi házakra. Aztán kinyílt a tanulmány az európai újraépítési terv keretében a régi tagállamokra, és gazdasági ösztönzőket is vizsgáltunk, hogyan teremthetnek munkahelyeket. Aztán 2010-ben az általános lakóvezetekre is kiterjedt a tanulmány, tehát egyre nőtt a tanulmány. És láthatják, hogy a plafon is változott, hogy az ERFA milyen mértékben járult hozzátámogatáshoz az idők során. Eredetileg 2-3 százalék volt, ez az EU 12 tagállamaira volt alkalmazott, aztán a 4%-ot alkalmaztuk, az 6% volt teljes mértékben, és aztán az EU 15-öknél a határérték 4%-a volt az erfának. Tehát, hogy szívták föl a támogatásokat? Kaptunk adatokat, úgy tűnik, hogy az erfának az 1-2 százalékát szánjuk erre a célra. Miért nem nagyobb részét? Három magyarázat van erre az egyik, hogy a való életben alkalmazkodni a jogi változásokhoz erre időre van szükség, amíg a jogszabályok megjelennek a gyakorlatban is. Másik magyarázat, amikor változtak a feltételek, akkor az ERFA programok már beindultak, tehát kicsit későn jött a változás, és harmadsorban néhány ország pedig úgy döntött, hogy egyszerűen nem a lakhatásra költi az erfát. Ha még hívhatom úgy őket, az új tagállamok, a tizek közül Magyarország, Szlovákia, Románia nagyon nagy összegeket költött, 200 millió eurót a lakhatásra a régi tagállamok esetében Franciaország, Görögország, Olaszország, Egyesült Királyság, ott nem használják a lakhatás támogatására ezeket az alapokat. Hogy működik-e ez a megközelítés? Majd John Dodds beszámol erről. Köszönöm. Köszönöm szépen, I get to talk about the really interesting bit, which is what we found out. Nos, köszönöm szépen a szót. Az aranytojás tojó eh, tyúk, a lényegi regenerálása ezeknek a területeknek, és kerestük rá a választ a dokumentumon, hát nehéz megmondani összességében. Többször felhívták már erre a figyelmet. A jogalkotási eljárások, illetve az időkeretek, a legtöbb projekt, amelyet megvizsgáltunk, nemrég ért véget, vagy a végéhez közeledik, vagy előre látható időn belül befejeződik, és előrejelzések szerint nagy hatása lesz, de nem láttunk ilyen gyakorlati hatást. Pedig érdekes tanulságokat lehetett volna levonni a jövőre nézve ezekből. Az egyik legfontosabb tanulság a korábbi évek, illetve korábbi viták alapján a következő. Hogyha a legrászorultabb embereket, illetve környékeket nézzük, akkor nem csak integrált, hanem célzott intézkedések kellenek. A tíz eset tanulmányban a projektek magán lakásépítésre összpontosítottak, és nem területi sajátosságokra. És úgy tűnt, hogy a valódi célokat nem tudják lefedni nemzeti szinten, hanem inkább ahogy esik, úgy puffan alapon dől el, hogy kihúzzanak a hasznát. A Franciaország és az Egyesült Királyság alapján, a tapasztalatok alapján azt mondjuk, hogy az integrált programok hiány éppen a szociális lakásban lakókat sújtják ezek a változások. Tehát célokkal ellentétes hatást váltanak ki. Tehát akkor, amikor nem sikerül összehangoltan követni a célokat, akkor a legrászorultabbak sínlik meg a negatív hatásokat. És az előző felmérésekből, tanulmányokból, programokból, amelyeket az EU finanszírozott, pontosan ez derült ki. Ezek a hatások, amelyeket tapasztaltunk, és amelyekből a jövőre prognózust, prognózist készítettünk. Nyilván nem meglepő, hogy a jogalkotással, illetve az energiahatékonysággal függenek össze. Most a kilotonnákkal, kilovattokkal nem foglalkoznék a számok szintjén, de Észtország, Franciaország, Magyarország, Franciaország az Egyesült Királyság alapvetően energiaorientált programokat működtet. És a szakirodalom és a korábbi kutatások arra mutatnak, hogy ennek szociális, illetve gazdasági előnyei lesznek. Majd később erre visszatérek, de ilyen pillanatban ez egy folyamatos rendszer. Az emberek napi megélhetésére gyakorolt hatásokat vizsgálni kell, de úgy gondoljuk, hogy ezek majd megjelennek. A szociális társadalmi befogadás rész sikereket mutat. A cseh köztársaságban azt láttuk, hogy rész sikerek születtek, puha, illetve kemény kritériumok fényében. A, például egy roma telep hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatban felmerültek kérdések, és az ERFA kézzelfogható előnyt jelentett, Észtország nem teljes mértékben vette az erfa lehetőségeket igénybe, és a szociális lakások, illetve a gyermekek helyzete sem az európai legjobb gyakorlat szintjére, sem a nemzeti elvárások szintjére nem zárkózott fel Franciaországban. Talán egy kicsit nehezebben eh, megfogható eh, puha javulások jelentek meg a veszélyeztetett területeken, de ezek nem voltak kemény eh, feltételek szerint megfogalmazhatók. Németországban pedig egy széleskörű integrált program jelentős megélhetési, illetve életszínvonalbeli javuláshoz vezetett. Olaszországban pedig azt láttuk, hogy a lakók szorosabban együttműködnek a különböző hatóságokkal, és a kapacitásfejlesztés óriási eredményeket hozott a közösség, illetve az egyének életében is. Végül Lengyelország épp az ellenkezőjét mutatja. A társadalmi befogadás nem valósulhatott meg, mert kitelepítették az addig ott lakókat. A cél az lett volna, hogy pozitív hatásokat érjenek az infrastruktúrában, és ez puha szinten is megjelenjen, de hogyha a kedvezményezeteket eltávolítjuk, akkor ez értelmetlenné válik. Amerikában például beszélhetünk a legfrissebb programokról. Itt nem csak egyetlen lengyel tér átalakításáról van szó, hanem ennek globális kihatása, tanulsága is vannak. Aztán a gazdasági hatásokat tekintve mérhető dolgokra számítottunk szakértőként, és a programvezetők izgatottan beszélnek eféle elvárásokról, de ezek nem jelentkeznek a munkahelyteremtés, illetve a készségfejlesztés, a legjobb gyakorlatok. Elméletben a házépítés oda kéne, hogy vezessen, hogy ezek megvalósulnak, csak az a baj, hogy hogy lehet ezeket a hatásokat kimutatni. És legyen szó helyi, vagy városi, vagy regionális eredményekről, hogyan tudjuk ezeket mérni. A helyi foglalkoztatási programok nem épültek be például Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban. Ebben a három országban beépültek integráltan, a többi országban viszont esetlegesek voltak. Magyarországon, illetve a Cseh köztársaságban konkrét foglalkoztatási kezdeményezéseket indítottak, és ez nagyon érdekes tapasztalatokhoz vezetett. Nagyobb a szolgáltatás, akár a gondozási, akár a közösségi központ típusú szolgáltatásokra, és ugyanakkor a valódi integráció azt jelenti, hogy minden érintettet, kedvezményezettet be tudunk ebbe vonni. Németországban azt láttuk, hogy a célcsoport a helyben lakók voltak. Ez volt a Szent Grál, a bölcsek köve tehát sikerült az ERFA forrásokat összehozni az elvárt eredményekkel. Az Egyesült Királyságban pedig a helyi szinten teljesülő e, eredményeket e, vizsgáltuk. A szélesebb regionális összefüggések pedig azt mutatják, hogy a szubrégió 5 millió e, euró kiegészítő forrása számolva pozitív hatásokkal járt. 5 vagy 6 millióból is el lehetett érni. Aztán Litvániában a litván cégek a nemzeti célokat igyekeztek megvalósítani, és valamiféle gazdasági hatást tudtak ezáltal produkálni az intervenciós területen. A, az esettanulmányokról fontos elmondani, hogy a központi célok a Cseh köztársaságban, a Német, Németországban, illetve az Egyesült Királyságban azonosíthatók be világosan, illetve mérhetők. Tehát zavarba ejtők, illetve frusztrálók az egyes tényezők a megvizsgált folyamatban, és úgy tűnik, hogy a projektek az integrált megközelítés nélkül működnek, vagy legalábbis a szélesebb szociális hatásokat nem tudják produkálni. És a gazdasági hatások is szegényesen jelennek meg. Legyen szó tervezésről, ütemezésről, kapacitásról, háttértudásról, a szociális, illetve a gazdasági hatások maximumát nem tudták elérni. Még akkor is, hogyha megvalósul a hatékonyság a lakásépítésben, a készségfejlesztés, a foglalkoztatás helyi szinten, akkor vezethet szélesebb hatásokhoz, hogyha összehangolódik a többi területen. Tehát a cél pontosan a szélesebb körű szociális gazdasági hatás elérése lenne. A kilovattok, kilotonnák, azok mérhetők, viszont a helyi szintű munkahelyteremtés, a bevétel növelés, jövedelemfokozás, illetve az ott lakók életének a javulása, az csak ritkán érhető tetten, és ezzel kell kiemelten foglalkozni a jövőben a lakásépítési programokat a kivitelezők irányítják általában, és ez nem meglepő, mert nem szeretnénk, hogyha a buszvezetők irányítanák ezeket a tevékenységeket, de ugyanakkor emártan a szélesebb szaktudást bevonni. És nagyon hozzáértő, illetve nagy tudású kivitelezőkkel beszéltünk, akikkel kapcsolatot tartva, kiderült, hogy az ESZ-t például már kevéssé ismerik, hogy, hogy lehet az ESZA forrásokat alkalmazni, felhasználni, illetve a társadalmi kohézió, illetve az egyéb elméleti eh, háttér hiányzott. Ez valóban egy rés a piacon, ez egy hiányterület. Aztán a horizontális integráció a különböző témák között ezt is korlátozza a szélesebb háttérismeret hiánya. További hiányosságok jó lakásprogramokról beszélhetünk, de maradtak még megoldandó problémák. Az intervenciós terület nagyon sokszor egy-egy lakó tömbre, illetve kisebb lakó telepekre összpontosítottak, és nem integrált megközelítésben kezelték például a lakótelepen élőknek a helyzetét, mert egy valakinek felújítják a panelházát, mi lesz a többiekkel, akik a közeli tömbben laknak. Tehát nem volt meglepő, hogy az integrációt összességében, az integrációs háttérre történet, előtörténetre támaszkodók tudják megvalósítani, ez sem meglepő. Tehát ott, ahol eddig is működött az integrációt, könnyebben megvalósulnak a célok, és intézményhálózatot is ki kell építeni. A finanszírozás nagyon fontos aspektus, komoly kihívás, és szintén nem meglepő, hogy a Jessica felhasználása, illetve az ERFA források, az aktívabb összetevők a Jessica-t érdekes módon hasznosították a megvizsgált eset tanulmányokban. Például a végfelhasználók kaptak hiteleket ebben a konstrukcióban, és az egyéni hitelek vagy közösségi hitelfelvétel az olyan kérdéseket vett fel, hogy ki látja ennek a hasznát, ki fogja visszafizetni a hiteleket a különböző társadalmi szervezetek vagy a lakószövetségek vehetik fel ezeket a hiteleket, de én magam is gyakorlati szakemberként rendelkezem tapasztalatokkal, és pontosan a legrászorultabbak nem képesek magukat megszervezni és közösen fellépni, tehát támogatásra szorulnak. Aztán társfinanszírozás az, amire szükség van, illetve a hiteleknek a törlesztésében segítségre szorulnak a kedvezményezettek. Sok esetben azzal szembesültünk, hogy azért nem éltek a lehetőséggel, mert az emberek azt mondták, hogy én nem fogok eladósodni, szétesik a világgazdaság, én most nem verem magamat adósságba. Legyen itt helyi hatóság, vagy önkormányzat, vagy városi önkormányzat, akkor nagyon sokszor ott is adósságfelvételi, illetve hitelfelvételi korlátokba ütköztek, és felvetődtek olyan ellenvetések, hogy tízezer fős leépítés volt a gazdaságban, most nem engedhetjük ezt meg magunknak. Tehát a, a következő időszakban úgy gondolom, hogy tiszta alappal kéne indulni, és az lenne az igazi megoldás. Arra van szükség, hogy az emberek a megépülő lakásokat valóban előnyükre használják, és bevonják őket a történésekbe. Óriási az eltérés ezen a területen. Önmenedzselő, illetve önhitelező projektek valósulnak meg Németországban, más országokban pedig csak konzultálnak, megkérdezik a lakosságot, hogy elkészült a terv, mi a vélemény, 5 perc elteltével megvolt a konzultáció, akkor mehet minden tovább. Tehát az intervenciónak a lényege az lenne, hogy hatékonyabban meg is kellene hallgatni az érintetteket, hogy ők is beleszólhassanak. Aztán a részvétel a tervezés szakaszában gyakran erősebb, és a kezdeti tervekbe beleszólhatnak, de a későbbi szakaszban kevésbé, és gyakorlatilag a nagy közönség, illetve a társadalom a saját háztartása körül történő dolgokba kevéssé szólhat be, bele. Volt egy közösségi szóvivői folyamat az Egyesült Királyságban. Egyes közösségekben szóvivőket választottak, és az általuk bemutatott jó gyakorlat a többiekre is kihatott, és mm, néhány sarokkal odébb óriási problémák keletkeztek, amiket a jó közösségekben sikerült e, rendezni. Aztán a megfizethetőség is nagyon fontos, erre fölhívtuk már a figyelmet számos alkalommal. Tehát fontos, hogy az energiafogyasztás legyen hatékonyabb. Ez nem űrkutatási szintű tudományt igényel. Az emberek a zsebükön kell, hogy érezzék a megtakarítást. Tehát jelentős megtakarítást kell elérni. Egy alkalommal például az energiaköltségek egyenesen nőttek attól, hogy egyedi mérőket szereltek fel, és nem kaptak kellő felkészítést az ott lakók, és fél év elteltével kiderült, hogy egyesek feltekerték maximumra a fűtőtestet, és úgy éltek, mintha nem lenne holnap. Tehát valami kis képzést, egy tájékoztató füzetet kellett volna legalább adni nekik. Aztán az ERFA felhasználása nem feltétlenül csúcs technológiát hozott az emberek életében. Nem is ez a cél, elég a középkategória, energiahatékonyság, zöld technológiákra van szükség, de minél többek számára, minél több épületben. Ez pozitívum, illetve kihívás is. Az ERFA nem tudja felvállalni az összköltséget, tehát innovációra, illetve tesztelésre is szükség van. És hogyha ezer ember életébe hozhatunk pozitív változást, akkor élni kell ezzel a lehetőséggel. És a Jánnak adom vissza a szót, aki a kihívásokról is szól, majd volt néhány ilyen. Köszönöm szépen. Röviden, a főbb kihívásokról a kolléga már említette, és a következőképpen csoportosíthatjuk ezeket. A különböző kormányzati szervezetek, helyi önkormányzatok közötti együttműködés rendkívül fontos, vertikális és horizontális értelemben egyaránt és ehhez mindenféleképpen egyre több szereplőre van szükség, hogy az akciók tényleg beinduljanak. Másfajta ágazati tervekre is szükség van, vagy energiapolitikai tervekre, ahhoz, hogy ezek a rehabilitációs programok nemzeti és helyi szinten is egy összefüggő rendszert alkossanak. Ez egy nagyon fontos kihívás. Gondolom, hogy már a parlamentben is többször vitatkoztak a különböző alapok szabályainak kompatibilitásáról, tehát itt is egy egységes megközelítésre van szükség az ERFA és az ESA összehangolásáról, a megfelelő finanszírozás összehangolásáról a jelenlegi helyzetben. Ezen kívül ki is kell tekintenünk a szélesebb körben feltárva a további hitellehetőségeket. Még egy utolsó kihívást szeretnék megimlíteni. A az állami lakások voltak elsősorban a figyelem középpontjában, de más típusú lakásokat is érdemes vizsgálni, Ezeket a lakó közösségeket általában lakószövetségek irányítják, és a tagok beléphetnek, hogy az érdekeiket jobban érvényesíthessék. Egy-egy projekt életciklusában az irányítás, a helyi irányítás rendkívül fontos volt, legyen az egy lakószövetség részéről, vagy az önkormányzat részéről. Mi a következő tervezési időszakra vonatkozó bizottsági javaslatokat is áttekintettük, és a múltban tapasztalt kihívások úgy tűnik, hogy megfelelő választ kapnak ebben a javaslatban. Ugyanis a lakás helyzetre vonatkozó javaslatok jól illeszkednek az általános rendszerbe, és legalább négy szempontot közvetlenül érintenek az ilyen lakás támogatások. Az ERFA is jó megvalósulást mutat ezen a területen. Talán további rugalmasságra lenne szükség helyben a különböző lakásépítési tevékenységek területén. A javaslat egyébként számos formában lehetővé teszi a beruházásokat, bizonyos mértékű szabadságot biztosít, például az energiahatékonyság területén, vagy a szociális elem vonatkozásában, de természetesen kiegyensúlyozottabb megközelítést is lehetne alkalmazni gazdasági, szociális és környezetvédelmi szempontból, valamint sokkal összetettebb megközelítéseket, ami a e, rendszerek e, összekapcsolását lehetővé teszi. Végezetül pedig itt egy háromszöget látnak a gazdasági, társadalmi és környezeti összefüggések között. Látható, hogy milyen hatásokat válthatnak ki ezek a projektek. A lakás támogatás az ERFA révén azonban hoz eredményeket bizonyos vonatkozásokban, legerőteljesebben a, az energia hatékonyság területén, majd ezt követik a szociális szempontok. Az integrált megközelítéshez mindenféleképpen hatékonyabb szakpolitikai keretre van szükség európai és nemzeti szinten egyaránt. Az új tervezési időszak ban megfelelő ösztönzőket kell egy ilyen megközelítés elősegítésére alkalmazni, és akkor optimistábbak lehetünk azon lehetőség tekintetében, hogy az üzemanyag szűkösség problémáját könnyebben át tudjuk hidalni, bár egy-egy beruházás lehetőleg, vagy feltetőleg nem segít ezen konkrétan. Köszönöm szépen ezt az átfogó bevezetőt. A kollégák most szót, Mari Terez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy ezt meg tudjuk konkrétan vitatni, mert fontos terület ez a kohéziós folyamatoknak a jövőjéről, a városok fejlődése, nagyon erős tempóban folyik, és úgy gondolom, hogy az illetékes biztos ezt jól kézben tartja, és a következő programozási időszak előkészítése folyik. A különböző területek egyensúlyozott fejlődése, és 68% az európai lakosoknak nagyvárosi térségekben lakik, sőt, csak nem 70%-át állítja elő a GDP-nek, illetve hasonló léptékben fogyasztja az energiát. Ezért aztán a városfejlesztési politika a Európa zöldebbé tételét segítheti. Néhány számszerű kérdést szeretnék feltenni. 20 milliárd euróról beszélünk az aktuális időszakban a városfejlesztés területén, területén és a kohéziós politika végrehajtása úgy gondolom, hogy ennyi forrásból elképzelhető. Hatékonyan használták fel a forrásokat. Ha megnézzük, hogy a társadalom peremén élők lakáshelyzetének a javulásában mi történt, akkor előrelépett az ő helyzetük, kedvezőbb állapotba kerültek, és számomra különösen fontos, én Perpignant képviselem, Dél-Franciaországból, ez egy fontos történelmi jelentőségű város, és a történelmi óvárosnak a felújítása komoly kihívása jövőre nézve, mert az óvárosban kevés a beruházás, veszélyben van a terület, bezárnak a boltok, mert a város szélén nagy áruházak nyíltak, és túl sokba kerül a műemléki épületeknek a megóvása. És Ráadásul az energiafogyasztás is komoly kihívást jelent, és elköltöznek a lakásokból, üresen állnak a lakások. Tehát fenntarthatóvá kellene tenni, nem csak etéren, hanem a közlekedésben is ezt a területet. És emiatt a támogatásokban reménykednek az emberek a kohéziós területen, és a következő generációk életét az segíti, hogyha jobban átgondoljuk a városok fejlesztését, és az 5%-os finanszírozási lehetőség ezt szolgálja. Tehát integráltan, globális megközelítésben úgy gondolom, hogy ennek a politikai területnek a kedvezményezettjei jól fognak járni, és a borítékot ennek fényében kell kezelni, kidolgozni. Ezek a konkrét elemek, amelyekkel a szakpolitikai célok elérhetők, és európai képviselőként ezekkel a szempontokkal szembesülünk. Ennek van hozzáadott értéke, és a kohéziós alapok, illetve ennek a területnek a fejlődése, úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepet játszik. És az unió lakosai életét ezt teszi jobbá. Köszönöm szépen az érdekes előadást. Albrecht. Elnök. Köszönöm, Mari Terez, Jan Albrecht. Thank you very much for the results. It show... Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát az eredmények pontosan a rendszer gyengeségeit mutatják meg. Nagyon nagyok a kihívások. Emlékszem, hogy amikor 2007 előtt tartottunk egy nagyon méremenő vitát arról, hogy a lakhatás európai szintű probléma vagy nem akkor azt a választ, ahhoz a választ, arra válaszra jutottunk, hogy nem, nem európai szintű probléma, és hogy a lakhatást általában véve nem kellene támogatnunk, különösen azért, mert szubszidiaritás elve szerint ez az önkormányzatok, illetve a városok hatáskörébe tartozik, illetve arról is szó volt, hogy a magánfejlesztőket is be kell vonni ebbe, és talán emlékszünk arra, hogy a bizottságban, a versenyjogi főigazgatóságon volt egy vita a holland szociális lakhatásról. Volt egy nagyon híres holland példa, amikor a bizottság arról kellett, hogy döntsön, hogy kiket lehet bevonni a szociális lakások tulajdonosai körébe. És akkor azt mondták, hogy nem csak pénzkérdésről van itt szó, hanem arról is, hogy a szociális lakások építése általában magáncégek kezébe kerül. Tehát ez egy nagyon-nagyon szűk szektorra korlátozódik, és a szektorok egymástól teljesen el vannak határolódva. A politikusok, illetve a bizottság egy része számára a lakhatás tisztán társadalmi probléma, és a, a társadalmi befogadás részét képezi. Más politikusok viszont úgy gondolják, hogy az energiahatékonyság a legfontosabb kérdés, és néhány éve pontosan ez volt a nehéz feladat, hogy egy hogy hogy vezessük be ezt. Ugyanakkor már túl későn léptünk, és a, a hatóságok nem akarták újraírni a programjaikat, tehát a pénz is később érkezett volna már. A másik kérdés pedig az, hogy a, a rendszer nem működik megfelelően. Tehát vannak, akik az energiahatékonyságra koncentrálnak, vannak olyanok, akik az, a házépítő vállalatokra, illetve az egész ágazat gazdaságára. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy az építőipar maga a, a gazdaságok hajtómotorja, amit talán ma már nem egészen van így. Hiszen, hogyha nekilátunk és nagy, nagy elánnal kezdünk építeni, akkor ez valóban kihatással van a gazdaságra? Nem biztos. Minden esetre úgy gondolom, hogy van ebben valami, de nagyon-nagyon szektorokra korlátozott tan lehetne csak megvalósítani, és itt tényleg az energiahatékonyságra kellene elsősorban koncentrálnunk. Tehát ne rejtsük véka alá, a kohéziós alapok szempontjából is ez kellene, hogy legyen a legfontosabb. Tehát a kérdés az az, hogy az ERFA energiahatékonysági célokra való használatának milyen, mik lennének a következményei. Hogyha politikai egyetértés születik arról, hogy a lakhatás legyen európai szintű probléma, legjobb példája lenne annak, hogy az integrált megközelítés nem csak elméletileg, hanem gyakorlati szinten is tud létezni. Így meg tudjuk mutatni, hogy vannak olyan dolgok, amiket kicsit más szempontból szemlélve ki tudjuk használni a rendelkezésre álló forrásokat. Na most ez nagyon nehéz lenne, de úgy gondolom, hogy megvalósítható lenne, és pontosan ezt a ö, példát kellene e, erre ö, kihasználnunk. De ne csak szándéknyilatkozatokkal éljünk, Lehet, hogy új módszereket kellene bevezetnünk a strukturális alapok használatában, mert nagyon fontos lenne, hogy egy ilyen többdimenziós elemekből álljon össze ez az egész. Hogyha ezt nem tetszük meg, akkor nem fogjuk tudni támogatni. Ugyanis akkor egyből fölmerül az állami támogatás problémája amikor az energia hatékonyságról beszélünk, akkor a, az épületekről beszélünk. Az épület az nem csak lakhatás. Az épületek körébe beletartoznak az iskolák, a kórházak, stb. Tehát sok dolog erre, erre rejtve marad itt, de pontosan azért maradnak ezek a dolgok rejtve, mert nincs egy integrált megközelítés. Ezért lenne jó, hogyha nem külön-külön szemlélnénk a területeket. Most itt van ez a ritka alkalom arra, hogy végre megmutassuk, hogy az integrált megközelítés nem csak szlogen, hanem a valóságban is működhet. Köszönöm szépen, Joachim Celler. Ja, vielen Dank auch äh, Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm ezt az előadást. Nem utolsó sorban azért, mert nagyon kritikusan kezeli a témát, és a különböző megközelítéseket ismerteti a különböző országokban. Számomra az a következtetés, hogy ez elsősorban nem pénzkérdés, hanem stratégiai kérdés, megközelítési kérdés, és együttműködési kérdés a szereplők között. Amit Mari Teréz is mondott a városfejlesztési problémákat illetően, ez regionális probléma, ott nem születtek jó megoldások. És természetesen Németországból sok példát tudok, főleg Kelet-Németországban, ahol egyszerűen megnőtt ezeknek a hatalmas bevásárlóközpontoknak a száma, és a belvárosok pedig, ami az életfunkciókat illeti, gyakorlatilag elhaltak. Most az a helyzet, hogy van gyönyörűen szanált belvárosunk, ahol egyszerűen nem maradt meg az élet, mert egyszerűen rossz irányban fejlesztették a várost. Az emberek az olcsóbb multiknál vásárolnak, mint a kis üzletekben, és ezért aztán az ilyen hibás fejlesztéseket nem szabad megengedni. Ami az élelmiszer és a ruházati ellátás melletti való lakhatást illeti. Nyilvánvalóan ezek nagyon fontosak az embereknek, de ez aztán attól is függ, hogy miféle lakhatást kínálnak az embernek, ez lehet magán, kézben levő lakás, lehet az önkormányzat kezében levő, és aztán az is keres, hogy ki béreli ezt ki, ki fizet érte, és aztán nyilvánvalóan, hogy a kiadónak a feladata az, hogy karban tartsa a lakásokat, hogy maga csinálja-e, vagy szociálisan gyenge lábakon áll, és ezért támogatásokat kap, nem tudom, de ez magánjogi kérdés. Németországban az a helyzet, hogy a strukturális alapokat nem lehet szociális lakhatás teremtésére felhasználni és természetesen az is probléma, hogy a nagy városokban, a bolygóvárosokban vannak olyan teljes területek, ahol egyszerűen a társadalmi háló teljesen felbomlott már, és egyszerűen az emberek kapcsolatait jól tükrözi a lakhatási forma. Egyetértek de azt hiszem, hogy az első, aki rámutatott arra, hogy valami baj van, ez a parlament van. A Housing Intergroup, ezzel egyetértek Janna, és most úgy állunk, hogy most már a városi, urbánus problémákkal is foglalkoznunk kell a parlamentben. A kollégák mondták nekem, és én is láttam, hogy ez nem mindig volt így hogyan oldhatjuk meg ezt a problémát. Először is készen kell állni minden érintetnek arra, hogy megoldja ezt. Hogy szembenézzen a problémával és együttműködjön. Nekünk is kell valamit ebből tanulni. Berlinben vannak olyan kerületek, amelyek különösen nehéz helyzetben levők, nagyon sok a bevándorló, nagyon sok társadalmi réteg, amely ki nem állhatja egymást, és nagyon furcsák a társadalmi viszonyok. Ezeket a kerületeket választottuk ki, ahol egy társadalmi közösségi érzést akarunk újra kialakítani. Az első lépés az volt, hogyha talán a lakhatási körülményeket megváltoztatjuk, akkor a hangulat is megváltozik. Nem, nem változik meg a hangulat. Ha azok akik ott élnek, nem vehetnek részt első kézből ebben az eljárásban, akkor nincs semmiféle hatása, rájuk lőcsölik ezt kívülről, semmi közük hozzá, pontosan, hogy attól félnek, hogy ö, mindenféle kényszer eljárást kényszerítenek rájuk, és majd, hogyha rehabilitálják a körzetet, akkor a jobban keresők települnek be. Tehát a strukturális alapok és a szociális alapoknak az összevonása és a helyben lakóknak a bevonása szerintem ez garantálhatja a sikert. Két nappal ezelőtt Berlinben voltam egy küldöttséggel, és láttunk egy nagyon pozitív példát egy ilyen kerületkezelésre. De olyan folyamatok indultak be, amelyek nagyon időigényesek, ez három év erre nem elég. Gyakran a támogatási kritériumok azonban rövid távra adnak lehetőséget arra, hogy a projektek kiépüljenek. A tapasztalat azt mutatja, hogy 7-10 évre van szükség arra, hogy egy lepukkant kerület újra kiépülhessen. Én úgy gondolom, hogy amikor a struktúrás alapokra vonatkozó szabályokat kialakítjuk, ezt figyelembe kellene venni hogyha a lökést kívülről adjuk, és bevonjuk az ott lakókat, mindenki részt vesz, a lakástulajdonost, a bérlőket, az érintetteket, akkor lehetünk sikeresek. Ami nagyon fontos, hogy mindig új és új emberek települjenek be, például az adott esetben egyetemisták, vagy művészek, hogyha meg tudjuk győzni az embereket, hogy vannak szolgáltatások, akkor meggyőzni például a művészeket, hogy bele, betelepüljenek. De mindenkinek helyben kell dönteni. Ha az energiahatékonyságokról van szó, szóval szép, szép, szép, de hát az ember csak egy bizonyos pontig tud spórolni, hogyha azon felül mennek az energiaárak, akkor nyilván mivel a modernizációja egy lakásnak a bérletidéi emelkedésével is jár, erre nem marad gyakran keret. Így aztán csak azt, hogy energia szempontból vizsgáljuk meg az épületeket, nagyon gyakran maga az épület olyan állapotban van, hogy fel kell újítani, hogy ne legyen életveszélyes, és utána lehet az energia rehabilitációt megvalósítani. Ezekről hál' Istennek beszélt, de én azt gondolom, hogy európai szintről sokkal erősebben kellene támogatni a tapasztalatcserét. A közösségek és a projektet tervezők között hogy ha hibázott valaki egy projektben, a másik már ne ismételje ezt meg, hanem egyszerűen már a kipróbált technikák a gyakorlatokat alkalmazzák. Van még egy kérdésem. Két-három évvel ezelőtt adtunk közvetlen támogatásokat azoknak az államoknak, a, azoknak, akik különösen veszélyeztetett rétegekkel foglalkozni, például Bulgáriának, a török kisebbségnek. Két-három évvel ezelőtt azonban azt látjuk azóta is, hogy a migrációs folyamatok nagyon erősek. Én Berlinből jövök, tavaly 40 ezer roma rokont fogadott be a város a különböző tagországokból. Tehát abból indulunk ki, hogy ezek az emberek egyszerűen nem akarnak, fenn fognak visszatérni a tagállamukba. De pontosan abba a kerületekbe települnek be, ahol végre már egy kicsit rehabilitáltuk a körzeteket, és ott újra fejlesztenünk kell. Tehát én most azoknak a véleményét képviselem, akik gyakorlatban szembesülnek a problémával. Mi felveszük a harcot ezzel a problémával, de hogyha ezek az emberek, akik betelepülnek, nem kapnak megfelelő támogatást, megfelelő támogatást, hogy megfelelő környezetet építsünk ezeknek az embereknek. Nem csak lakásokról van szó, hanem szociális feltételekről és munkahelyteremtésről, szóval szélesebb körről. Ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk, ahhoz nyilvánvalóan erőforrásokra van szükség. Én ezt hallom ezeknek a kerületeknek a kezelőitől és így akartam ezt továbbadni önöknek. Köszönöm. Nice to you, Joachim, but I will not be nice to the remaining three speakers. We have to leave this room in 10 minutes, so I actually we have to conclude. Joachim, le kell zárnunk, mert 10 perc múlva el kell mennünk. Úgyhogy kérem, ne szóljatok túl sokáig hozzá. Hey, thank you. I'm not that happy with two minutes only. First,